tagállamokban sem, tehát a nemzeti parlamenteknek is látniuk kell ezt a folyamatot. Innen kell, hogy kiinduljon ez a folyamat, de a nemzeti parlamentokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Köszönöm. A vitát lezárom, és e témával holnap szavazunk. Most pedig a következő napi rendi ponthoz érkeztünk. A bizottság nyilatkozata ősztelenes ügyekben kirót bírságok jegyében, úgyhogy átadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm. Nagyon nagy öröm számám, számomra, hogy ma este, éjszaka önökkel lehetek. Joachim Almuniák most munkaebéden van, Kína, EU találkozó van, és ezért én mondom el, hogy mit teszünk a versenyellenes gyakorlat jegyében, milyen bírságokat rovunk ki. Ez a mi feladatunk a válságellenes lépések megbüntetése a belső piacon, hogyha ez a fogyasztókat sérti. Az első bírságok kiszabása olyan vállalatok esetében, amelyek restriktív kereskedelmi gyakorlatot folytanak, vagy pedig monopól helyzete visszaélnek. Vannak erre módjaink, hogy hogyan számítjuk ki a büntetéseket, valamint a büntetést csökkentjük olyan cégek esetében, amelyek a vizsgálatokban közreműködnek, vagy olyan cégek esetében, olyan cégekről van szó, amelyek elfogadják azt, hogy a bizottsággal együtt működjenek. A tíz százaléka az éves forgalmuknak forog itt kockán. Itt szankciónkat kívánunk bevezetni az egyének számára is, egyének esetében is igazgatási szankciókat. Több tagállamban van már ilyen érvényben, és most megnézzük ennek jogi és politikai kihatásait. Kell-e javasolni formális jogi keretet? Ez a 2003 es rendelet 23-as pontja, és egyébként irány elvek is vannak a számításra. A 23-as cikket használjuk, és az irányelvet, amely a, az alkalmazás szabályozza. Eljött az idő a szankciók sokféleségének bevezetésére. Az irányelvek segítenek abban, hogy a végleges büntetést kiszámítsák, Németország, Egyesült Királyság és Hollandia, ott már létezik mindez. Új jogszabályokra van szó a versenyterén. A következő kérdés az útmutatókat felül kell -e vizsgálni, mégpedig azt, hogy hogyan kell a bírságokat kiszámítani. A mi mestésünk szerint 18 egységet bontottak le 2005 és 2007 között, és ez 8 milliárd EU euróra rugott a büntetések összege. Egyébként 10 és 30 százalék között emelték az árakat az ő lépéseik miatt. Ez azt jelenti, hogy a versenytörvényeket mindenképpen szigorúan be kell tartatni ez a munkánk. Olyan szintet fogunk megszabni, amely az illegális magatartást tiltja. Egyébként meg fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen károkat okoznak az adott vállalatok. Szeretnénk, hogyha a jövőben ilyen versenyellenes gyakorlatot nem folytatnának a cégek, elrettentő intézkedéseket kívánunk bevezetni, és így a 2006-os útmutatókat a büntetés kiszámítására vonatkozóan módosítani fogjuk. A másik, hogy a válság alatt a büntetéseket kell -e csökkenteni. Tudniuk kell, hogy a vállalatok nagyon helyzetét megnéztük, olyan vállalatokról van szó, amelyek képtelenek fizetni, és ott jelentősen csökkentettük a bírságokat több esetben, például a szanitér termékek fürdőszobák számára, vagy pedig az acéltermékek esetében 25-75 százalékban csökkentettük a büntetéseket. Tisztelt képviselők, nem akarjuk a cégeket kizárni a piacról, ez nem áll érdekünkben, sőt, a konkurencia szabályokat kell alkalmazni azért, hogy új cégek is a piacra lépessenek, és normál körülmények között egyenlő esélyekkel fair módon gyakorhassák a tevékenységet. Köszönöm. Len úr, frakciók nevébe két perc. Köszönöm szépen. Ennek asszony, biztos úr, először is hagyd mondjak köszönetet az Európai Bizottságnak, hiszen roppant rugalmasságról tettek tanúbizonyságot. Bárnyi úr már elmondta, hogy bizonyos területeken építőipar területén például voltak problémák a gazdasági ciklusok miatt, ezért felépésük a plafon, bevezetett plafon tükrözte ezt. Tehát a bizottság megfelelően reagált, a gazdasági helyzetet figyelembe vették. Ezen rugalmasságtól eltekintve, amelyet egyébként üdvözlünk, ugyanakkor fel kell tenni azt az alapvető kérdést, hogy a bírságok megállapítása e, és ki e, szabása mennyire illik bele a jogrendünkbe. Megvannak az aggodalmaim ezzel kapcsolatban. 2000 hármas rendelet alapján a bizottságnak óriási mozgástere van, a jogszabályokban nincsenek igazán lefekvette a bírságokra vonatkozó szabályok. Úgy tűnik, hogy ezt nem akarták a jogszabályokban eh, megfogalmazni eh, precízen. Az esfokú bíróság nem állapította meg azt, hogy bármiféle probléma lett volna a a kiszabásával. Az emberjogi és alapjogi karta kötelező érvényévé válik a Lisszaboni szerződés életbe lépésével. Talán az esetjog is változik majd. Minden esetre azt üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság elkezdett, vég, elkezdett elkezdte újra gondolni a szankciók eh, és a bírságok formáit, 2003 per 1-es tanácsi rendeletet meg kell vizsgálni, módosítani kell. Ez szükséges ahhoz, hogy a szakértők által ítélt joghiányosságokat, joghiányokat vagy pótoljuk. Köszönjük Léne úr, Sánchez Presedo úr kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A bírságok kérdése rendkívül fontos, hiszen arról van szó, hogy a versenyellenes reakciókkal hogyan veszük fel a harcot, keményen kell eljárnunk, és itt alapvetően egy olyan anyagról van szó, amely inkább a jogsértéseket ösztönzi, pedig elrettendő példával kellene járnia, általános elrettentésként kellene szolgálnia minden üzletben részevő fél számára, aki nem megfelelően működik. Az üzenetet ki kell mondani, így nem lehet profitra szertenni. A bizottságnak nagy szerepe van a bírságok kiszabásában, de ez nem önkényes jellegű. Vannak kritériumok, vannak szabályok, vannak garanciák, és természetesen vannak igazságügyi garanciák is, ott van a 2006-os irányelv, illetve az ide vonatkozó rendelet, valamint a 2006-os Mercy csomag. Úgy tűnik, hogy a jogi keret elég jól működik, azonban lehet még javítani rajta a tapasztalatok alapján, illetve a szakértők javaslatai alapján, valamint a gazdasági ö, szereplők aggájainak eredményeképpen foglalkozni kell bizonyos kérdésekkel, például az átláthatósággal. Ezen kívül a KKV-kra kifejtett hatással is foglalkozni kell, illetve a foglalkoztatottságra kifejtett hatással. A rugalmasság a bírságok szintjét e, illetően egy fontos kérdés, ezt is meg kell vizsgálni a különböző tagállamokban is. Esetleg más eszközök fényében, például egyéni felelősség, nagyon fontos, hogy a versenyellenes tevékenységet megakadályozzuk, de ennél is fontosabb, hogy ezek kialakulásának elejét vegyük. És elkerüljük a kollektív, illetve egyéni károkat. Pozitívan kell ezt a kérdést tekinteni, és mindenképpen a versenyellenes tevékenységet meg kell akadályozni. Yes, thank you, chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. az előttem szólókkal többé-kevésbé egyetértek. Biztos úr, Szavit, ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy a bizottság eh, nem tagadja meg az, az Európai Parlament tavalyi versenyjogi eh, kérdéseit eh, a trösztelenes politikával kapcsolatban a bírságok mértékéről beszéltünk, és bírságok kiszabásáról, fontos, hogy ez ne váljon ideológiai vitává. Ez arról szól, hogy egy olyan eszköztárunk legyen, amelyel el tudjuk rettenteni a cégeket a versenyellenes magatartástól. Hiszen ez káros a gazdaság, és káros a fogyasztók szempontjából is. Úgy vélem, hogy a bírságoknak eh, reális szinten kell maradniuk, de hogyha a cégek azt mondják, hogy túl nagyok eh, a bírságok, akkor nagyon egyszerű a megoldás, eh, nem kell kartelekbe tömörülni, akkor nem lesznek ilyen túlzott bírságok. Tavaly kértük, hogy a bizottság fejlettebb eszközökre tegyen javaslatot, például az egyéni felelősség a számoltathatóság, átláthatóság kérdését tisztázza, rövidebb eljárások, a megfelelő jogi bírósági eljárás, a az európai normák és a vállalat vezetési normák kidolgozása terén. Kérdésem, hogy ilyen javaslatokat az Európai Bizottság mikor kíván benyújtani? Tudjuk, hogy ez roppant eh, bonyolult kérdés, hiszen a nemzeti és uniós kompetenciák keverednek, de közös célunk, hogy megfelelően működjön a piac. Köszönjük, Inetveld asszony, most Kozesz úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, emlékszem néhány évvel ezelőtt föltettem a kérdést az akkori versenybiztosnak, számot vetette azzal, hogy a fogyasztók számára mennyire hasznosak azok a bírságok, amelyeket ön megszabott. Ez a biztos elmondta, hogy hány millió bírságot gyűjtött össze. A lényeg az, hogy ő ebben nem is volt teljesen biztos. A lényeg az továbbá, hogy ennek két aspektusa van. A csoport forgalma alapján szabják meg a büntetést, pedig a cég, amely vét a versenyszabályok ellen, lehet, hogy csak egy kicsi cég egy csoporton belül, bár én nem akarom védeni, de a lényeg az, hogy jogilag meg kell különböztetni ezeket az egységeket. Másodszorban Biztos úr, sokszor szól arról, hogy a prevenció, a megelőzés fontos. Jobb, mint a büntetés, hatékonyabb a megelőzés. Szeretném tudni, hogy ezek az igen jelentős büntetések, amelyek mindig az újságok első lapján szerepelnek, valóban szolgálják-e a megelőzést talán nem az összegnek kellene prioritást adni, hanem inkább az ellenőrzések számára. Lehet, hogy akkor a megelőzés hatékonyabb lenne. Most volt Franciaországban egy ügy, és láttuk, hogy jelentős összegekre összegeket ítélnek meg. Lehet, hogy több száz év kellene ahhoz, hogy egy illető, az adott illető visszafizesse ezt a büntetést azt is nézni kell, hogy nehéz időszakban működnek a vállalatok. A csalás az nem jó dolog, a szankció jogos, de az legyen arányos, és éppen azért kérdezzük meg öntől, hogy a bizottság fog-e változtatni a szabályokon, és ön már előre azt mondta, hogy nem, ez viszont sajnálatos. Köszönöm, Skinner úr két percben. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy 400 év kell-e ahhoz, hogy megfizessék a büntetést, ez kicsit drágolynak tűnik számomra. Biztos úr, ön jogoka, jogalkotást végezhet most, és kérdéseket intézhet uh, uh, Almunia úrhoz is. Két rövid megjegyzésem lenni lenne egyrészt azt kérem, hogy hatástanulmány készüljön a 2006-os iránymutatást illetően. Hogyha jól tudom, akkor Almunia úr már ezt folyamatba vette, és valószínűleg megkapjuk majd ennek az eredményét. Szeretnék erről meggyőződni. Másodszorban hallottuk ma, hogy a bírságokra összpontosítunk, és a bírságot olyan cégekre rólják ki, akik a versenyszabályokat megszegik. Lehet, hogy ezek fokozatosan növekednek, azonban mégsem rettenti el őket. Lehet, hogy itt kreatívabbaknak kell lennünk. Ami például a, az árakkal való összejátszást illeti árkartát, látjuk, hogy semmilyen következménnyel nem járt ez a cégek, cégek számára. Mi van akkor, hogyha egy perccel megállunk, és a szociális következményekről gondolkodunk, hogyha más megközelítést alkalmazunk. Az Egyesült Királyságban például bizonyos igazgatókat elküldenek, tehát bűnbakokat neveznek meg egy-egy cégnél. És lehet, hogy ez intelligens filozófia, esetleg modellként alkalmazhatjuk, bár ott kísérleti projekt volt. Má, vannak még más példák is más országokból. Azt hiszem, hogy ha intelligensen végig gondoljuk a helyzetet, akkor megfelelő lépéseket hozhatunk, és a kartár filozófiájának véget vethetünk. Skinner. Köszönöm, Skinner úr. A Kecsti Ájban Stiller asszony kért szót, egy percben megadom a szót. Köszönöm, rövid leszek. Üdvözlöm a kollégák által elmondottakat. Bírságok, a trösztelenes bírságok esetén eh, ez valódi eh, hatalom ahhoz, hogy a karteleket megtörjük, és hogy a fogyasztókat helyezzük előtérbe. Három kérdésem van a biztos úrhoz. Ahol Gozesz úr is tette, mit tehetünk a megelőzésért. A bevált gyakorlatokat a különböző tagállamokban megvizsgáltuk. Ez Skinner úr javaslata a igazgatósággal kapcsolatban kiváló. És a harmadik kérdésem a javaslatokat mikor várhatjuk? Köszönöm, biztos úr. Merci, Madame Stiller, et le dernier intervenant est Monsieur Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr kapja meg a szót. Um, articles eighty one one hundred and two a eighty one es cikkely illetve a százas és a 102-es ezzel foglalkozik, az árkartelekkel. Kartelekkel. Ez nagyon gyakran nehéz bebizonyítani, hogy ilyenek léteznek. Azt látjuk, hogy 2009-ben a trösztelenes tevékenység némileg csökkent, az autókarbantatásban. Van kartel ezen a területen, vagy sem? A, ennek eredményeképpen a szarvasmarha ára automatikusan csökken. Meg kell nézni az irányelvet, pontosan, meg kell nézni, hogy milyen tendenciákat hozunk létre hosszú időn keresztül, illetve hosszú időre szól, és meg kell nézni, hogy milyen büntetések érvényesek. Azt hiszem, hogy a Skinner képviselője javaslata rendkívül érdekes, a igazgatóknak kellene megfizetnie az árát ennek, és azt hiszem, hogy ez lesz a helyes lépés. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a biztos úrnak adom meg a szót, aki lezárja a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Hallottam, meghallgattam az összes érvet, a kéréseket, és igen, körültekintően fogok erről jelentést tenni kollégámnak, Joachim Almuniának, aki egyébként elmondta, hogy ma nincs ok arra, hogy teljesen új jogszabályt javasoljunk a bírságokról, mert a 2003 per 1-es rendelet, amiről már szóltam, nagyon hasznos lehet a jövőben is. Ami pedig az útmutatókat illeti, a bizottság a végrehajtást monitorozza, és nyitott bármely javítási javaslat előtt. Amit itt hallottunk, rendkívül hasznos. Léné úr, Gozesz Skinner úr, mi sem ellenőnezzük azt, hogy a kontroll gyakorlatban legyen valamilyen flexibilitás, figyelembe véve az útmutatókat és a jogalkalmazását, mivel még mindig nehéz a gazdasági helyzet. De, mint mondtam, Almonia úr most úgy látja, hogy nem szükséges a 2006-os útmutatókat megváltoztatni. Elégedett azzal, ahogy ezek az útmutatók működnek meglehetősen rugalmasak, láttuk a válságban, és tudjuk, hogy néhány vállalatnak nehéz a pénzügyi helyzete. Önök is szóltak erről. Ami a bírságokat illeti, némelyik kötelező érvényű a bizottság számára, és az biztos, hogy a vállalatok jogbiztonságára is gondolni kell, de ezektől az útmutatóktól mi nem tudunk eltérni, mert akkor a határozatokat a bíróságok törölni fogják ami az egyéb szankciókat illeti, és nem a bírságokat. Megnézzük, hogy milyen mértékben lehet a jelenlegi jogi keretekbe ezeket bevenni. Hogyha alternatív szankciók vannak a tagállamokban, akkor ezeket csak az esetek kisebbségében alkalmazzák, és a bírság a fő szankció. Két elv vezérelje a vitát. Egy, az egyéni szankciók nem veszélyeztethetik a jelenlegi büntetés, kontroll, vagyis szabálysértés kontrollrendszerünket, a másik pedig, hogyha a vezetők vagy az alkalmazottak egyéni módon büntetve lettek, ez még nem mentesít attól, hogy a versenyszabályok alapján a céget is megbírságolják. A versenyjogot egyelően kell alkalmazni az EU-ban, és ez jó eretentő eszköz a verseny ellenes lépésekért fellépve. Van igazgatási rendszerünk arra, hogy a jó versenyszabályokra figyeljünk. A rendszernek sok az előnye, és a bíróság joggyakorlata is támogatja ezt a rendszert. Hallottuk az átláthatóságról, és nem vagyok meglepve, hiszen már megbeszélést folytattunk a felügyelet tárgyában is vele. Itt lehet javítani, rugalmasak az útmutatók, amelyekről szóltam. Jelzem, hogy ebben az évben vezettük be a best practices, tehát a bevált gyakorlatok rendszerét. Ami pedig a kifinomult programokat, eszközöket illeti, Intvet asszony és Still asszony beszélt erről a kérdésről, a compliance eh, jogkövetési programok keretében beszélhetünk erről. A vállalkozások komolyan veszik ezeket a programokat, és ez segíti a megelőzést. Eh, Gozesz úr, igen, ez sokkal eh, kevésbé drága, mint a kiavítás vagy a büntetés. Skinner úr, Kelly úr beszélt azokról a cégekről, amelyek megszenvedik ezeket a bírságokat időnként, és szociális problémákat váltanak ezek a lépések ki. Érdeklődéssel figyeljük a tagállamokban történteket, főként a KKV-k esetén. Ezért szeretnénk javasolni, ahogy ez a fehér könyvünkben is szerepel, hogy lépni fogunk azért, hogy megnézzük ezeknek a lépéseknek a hatását és következményeit. A bizottság nyilvános konzultációt indít a közeljövőben erről. Elnök, köszönöm, és az ön felszólalása lezárta a vitát, most pedig a következő ponthoz érkeztünk, mégpedig az egyperces felszólalásokhoz. Egy sor kérésem van.